So, ladies and gentlemen, are we ready to begin our afternoon meeting? Hölgyeim és uraim, akkor kezdhetjük a ma délután ülést? Azt gondolom, igen. Our next point in the agenda. Következő napi rendi pontunk eszmecsere Peter Melbi úrral, aki az S pont képviseli, amelynek célja az európai területi dimenzió támogatása a szakpolitikákból és egyéb területekből, mert tapasztalatok alapján, így területi vízió kialakítására van szükség 2050-ig, hogy hosszú távú perspektívát kapjunk az Európai Unión belül ezen a téren, hogy a politikusok, mint mi is, biztosíthassák azt, hogy az európai régiókra, városokra hosszú távú hatással legyenek ezek a döntések. Ma az ESZPON-ról fogunk hallani, illetve tevékenységéről, úgyhogy Melbi úrnak adom meg a szót, hogy számoljon be erről. Aztán eszmecserére lesz lehetőség, kérdéseket lehet feltenni, megjegyzéseket megfogalmazni, és nagyon remélem, hogy Melbi úr kész válaszolni kérdéseinkre. Úgyhogy öné a szó. Much, Madam Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Köszönet a szakbizottságnak, hogy meghívtak, és tájékoztathatom őket a rendkívül érdekes tanulmányról, annak eredményeiről. És már az elején leszeretném szögezni, hogy ez nagyon nehéz projekt. Nagyon nehéz ugyanis megfelelni annak a kihívásnak, hogy nagyon hosszú távú elképzeléseket fogalmazunk meg, vagy még addig is elmenjünk, hogy víziókat rajzoljunk a politikára nézve. Hosszú távú stratégiai jövőt kellene festeni az európai területekre. Úgyhogy talán érdekli önöket, mégpedig különösen ez a projekt legalábbis e- ezt remélem, és megteszek mindent annak érdekében, hogy a legfontosabb eredményekről tájékoztassam önöket. Először is engedjék meg, hogy elmondjam azt, hogy hogyan is kezdődött mindez. Az ESPON program egyik projektjéről van szó, és azok az országok kérésére született meg, akik a 2013-as program mögött álltak. Horvátország ekkor még nem volt az országok között, amikor ez a kérés megfogalmazódott. Úgyhogy most már egyel több országról beszélhetünk. A kérdés az volt, hogy területi forgatókönyveket készítsünk, ugyanis mindenki azt mondta, hogy változó és nagy kihívásoknak kell szembenézni Európának. Akkor még nem is beszéltünk a menekült válságról. És a kihívások közül nagyon soknak bizony nagy hatása van arra, hogy hogyan alakul a terület, hogyan változik, milyen egyensúlyok alakulnak ki Európán belül. És ennek alapján hosszú távú perspektíva keretén belül kértek fel minket arra, hogy valamilyen referencia keretet alkossunk a fejlemények számára. És ideális esetben ezt a politikusok különböző szinteken fel is használhatják majd, de az egyes ágazati politikák résztvevői is. Ezek a tanulmányok, víziók segítik majd önöket is abban, hogyha valamilyen akciótervet kell készíteniük, akkor valamilyen ajánlások alapján kell majd meghozni ezeket a döntéseket. Úgyhogy a projekt kapcsán ez is fontos szerepet játszott. A projekt elkészült, és megpróbálom megfogalmazni a legfontosabb üzeneteket, amelyeket tartalmaz, de azt el kell mondanom, hogy a hosszú távú jövőre kellene koncentrálni az európai területeken. Ez bizonyos érdeklődést jelentett a tagállamok számára. Lesz egy nem formális miniszteri szintű ülés Luxemburgban november 6-án és 7-én, és már az előzetes, előkészítő szakaszban is azt tapasztaltuk, hogy egyre több tagállam kéri, hogy elkészítsük ezt a víziót. Ugyanis ez mindig is fontos része volt a, eh, a munkának, nagyon sok dialógusra van szükség, részvételre ennek elkészítéséhez. És majd meglátjuk, hogy a luxemburgi elnökség milyen következtetéseket fog levonni ebből a kihívásból. A mi projektünk, és először is azt szeretném elmondani, hogy szándékosan ö, választottunk klasszikus ö, tervezési módszert, megpróbáltam ezt egy dián is illusztrálni. A különböző forgatókönyvek kialakításakor először is az adott helyzetet vettük figyelembe, hogy egy alap forgatókönyvet készítsünk. Nyilván ezt már ismerik. Itt nincs változtatás, marad a szakpolitika úgy, ahogy volt összetételét illetően. Ez volna a referencia alap az egész projekt szempontjából. Aztán ebben az esetben három alternatív területi forgatókönyvet állítottunk össze. Hangsúlyozni szeretném, hogy területi forgatókönyvekről van szó, mert az elkövetkezendők lehetséges jövőről van szó, a lehetséges beruházások, a szakpolitika összetétel hoz létre valamilyen struktúrát az európai területen. Majd ezt képekkel is szeretném illusztrálni, hogy jobban megérthessék, miről is van szó. Aztán a nagyvárosi területekre is készítettünk ilyeneket. Talán az OECD tanulmányok során már ezzel foglalkoztak az agglomerációk vonatkozásában. Az egyik célja egyértelműen az volt, hogy a városi hálózatokat támogassa. A nyitott rendszerben a második télen ez, és aztán az utolsó esetében a kisebb, közepesebb méretű városokra koncentráltunk, illetve a, a vidéki területekre, a leszakadó, lemaradó régiókra. Úgyhogy egyfajta papírsárkány forma alakul így ki, és ebben helyezhetjük el a víziót. Lehet ezt mozgatni a nagyvárosok felé, a városi hálózatok és az összes többi pont felé. Végül, de nem utolsó sorban, a nyomvonalakat kell kialakítani, ha megvan a vízió, akkor azt egy csomó lépéshez kell kötni, politikai döntésekhez, amelyeket meg lehet hozni annak érdekében, hogy a víziót megközelítsük. Ez a kiinduló pont, hogy tudják, hogy miről is szólnak majd a következő diák. Nézzük a három különböző területi forgatókönyvet. Nem, először nézzük az kiinduló alapot. Erről szeretnék néhány szót szólni. Több nemzetiségű tímek végezték itt a munkát. Ergonometrikus szakértők, modellező szakértők vettek ebben részt, tehát nem csak minőségi eredményeket képzeljenek itt el, hanem mennyiségeket is. Tehát itt az alapmegoldás, ha Európa jelenlegi politikák mentén mozdul, az eredmény az, hogy az évenkénti GDP valószínűleg 1,8-1,9%-kal van nő. Ha megnézzük a területeket, akkor még mindig 44 régió marad 1%-os növekedés alatt 2030-ig. Úgyhogy Gyakorlatilag nagy konvergencia volna tapasztalható, és nem igazán egyensúlyozódna ki a helyzet a régiók között. Első területi forgatókönyv. Nyilván ez feltételezés, ahol nagyon sok ha van, most nem tudok ezekre részletesen kitérni, de a lényeg az, hogy megpróbáltunk bizonyos hangsúlyokat bevezetni a területfejlesztés támogatása terén, a politikák meghozása vonatkozásában a 76 nagyvárosi területen, növekedés szempontjából Európában. Ezek lennének a kiemelt területek, itt magas szintű kutatás, fejlesztés, infrastruktúra hálózatok, a nagy távolságokat átszövő infrastruktúra hálózatok, globális utak javítása, integrált nemzeteken áthúzódó gazdasági zónák, ezek a jellemzői. Ennek nyilván területi lábnyoma van, ezt láthatják a baloldali ábrán. erre az eredményre jutunk, hogyha ezt a fajta megközelítést alkalmazunk az európai terület jövőjére vonatkozóan, tehát ennyi lenne a hatás, amit tapasztalunk. It's the, the one dealing with this promotion of city. A következő a, a városi ö, második szint, második harmada, 261 nagyváros céloztunk meg, és megint csak területi lábnyomot eredményezünk. Ez most már jobban kiegyensúlyozott, nagyobb területet ölel fel, Európa nagyobb részét fedi le, úgyhogy itt pozitív fejleményeket tapasztalhatunk. A harmadik forgatókönyv, a C a kisebb, közepesebb méretű városok, vidéki területek szemszögéből láthatják, hogy milyen eredményen járna. Aztán persze nagyon érdekes azt megvizsgálni, hogy mik a különbségek a három forgatókönyv között. 2030 és 2050 volt a két időpont. A 2030-as időpont esetében, ha összehasonlítjuk a három forgatókönyvet a modellezés alapján, azt tapasztaljuk, hogy a nagyvárosi támogatás, az A, a második a városok támogatása, itt többé-kevésbé ugyanarra a gazdasági fejlődésre jutunk. A C jegy forgatókönyv esetében valamivel lemaradunk ettől az eredménytől. A B az, ahol a legmagasabb kohéziót, versenyképességet tapasztaljuk. Amit nem lehet látni a térképen, az az, hogy a regionális eltérés csak minimálisan csökken. Ez hát nagyon érdekes lehet az önök számára, nagyon hosszú távú eredmények szempontjából. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági növekedést jelentősen nem befolyásolja egyik forgatókönyv támogatása sem. Ez pedig azt mutatja, hogy a politikusoknak viszonylag szabad keze van, végrehajtható, nem gátolja ö, Európa gazdasági növekedését, abban az esetben, ha olyan területfejlesztést céloznak meg, ami policentrikus, kiegyensúlyozott. Azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb eredménye ennek a projektnek, hogy létezik ez a lehetőség, és hogy tulajdonképpen az OECD-től is származó nagyon sok tanulmány céloz meg, amelynek értelmében talán Európa a legfontosabb befolyásoló tényező, de igazándiból ez nem teljes mértékben igaz. Talán ezzel a megközelítéssel kapcsolatban, ha nem olyan szigorúan gondolkodunk, ugyanolyan növekedést eredményezhetünk Európán belül. van lehetőség a fejlődésre, és ezt megpróbáltuk ábrázolni ezeken a diákon. Most talán területi szempontból koncentrációt tapasztalunk Európában, amit így ábrázoltunk, de tulajdonképpen a gazdasági növekedés negatív befolyásolása nélkül azért érdemes elgondolkodni rajta, 2020-tól 2030, majd 2050-ig eljutva, ahol láthatjuk az együttműködés, a kapcsolatok eredményét eh, Európában, illetve az európai szomszédokkal együtt. Mindez hozta létre, nem tudom most mi történik, itt ugrálnak a diák, Na minden esetre a három forgatókönyv alapján alakult ki ez az elképzelés, amit már a korábbi dián ábrázolt papírsárkányba közepére helyeztünk el. A cím az volna, hogy Európa nyitott és policentrikus legyen. Nyitott, hogy teljes mértékben összekapcsoljuk Európát. Ez ugyan nagy kihívás, ugyanis a cél az, hogy Európa ne maradjon le a világ fejlődéséhez képest, továbbra is valamilyen hatalom legyen, aztán a szomszédos régiókkal együtt az együttes fejlődést támogassuk. Ez ugye a területi koncepciót feltételezi, a policentrikus jelleg először a klasszikus formát ölteni, kiegyensúlyozottabb jelleget kölcsönözni Európának, és ennek valószínűleg semmi negatív hatása nem lenne a gazdasági fejlődése, sőt, talán még pozitívan is befolyásolná, és talán még nagyobb potenciális lehetőségeket teremtene, hogyha ilyen jellegű szakpolitikákat folytatnánk. Aztán a célokon belül nyilván részletesebb elemeket is találunk, most nincs időm arra, hogy ezekre is kitérjek, de talán, hogyha globálisan összekötni, kapcsolnánk Európát mindennel, területi szempontból érdemes lenne elgondolkodni ezen. Az európai piacok megnyitása, nyilván a hatékonyságot növeli a kapcsolódások terén, illetve a közlekedés, a személy és áruszállítás szempontjából Európából, aztán az elektromos államhálózat Európán belül, a megújuló energiaforrások kiaknázása szempontjából A másodlagos nagyvárosok, régiók, amelyek a motorjai a növekedésnek, fontos, hogy támogatást élvezzenek. Nagyon sok országban a másodlagos városok mutatták a legnagyobb növekedési rátát. Hogyha nem lett volna a 2008-as válság, akkor ez még jobb eredményeket tudott volna fölmutatni. Aztán a funkcionális városi ö, jelleg is fontos, az inkluzív, integrált megközelítés fontos, ugye hát ezt még inkább kiemeli a menekültek helyzete. Tudatába kell lennünk annak, hogy a következő generációnak talán más elképzelései lesznek a városokkal kapcsolatban, mint amilyek nekünk ma, és a 2050-ig terjedő időszak hosszú távú szervei szempontjából erre is figyelni kell. Ez az utolsó előtti dia, itt területi szempontból vázoltuk fel Európa jövőjét. A dia bal oldalán a különböző stratégiákat egymásra helyezünk, és hosszú távú terveket, amelyek Európa különböző részein már rendelkezésre állnak, akkor ezt a képet kapjuk. És ha azt mondják, hogy egy európai jelleg felé akarunk elmozdulni egy adott politikai pillanatban, akkor talán nem egészen úgy néz ki a helyzet, mint amit a jobboldali kép ábrázol. Ez ugye attól függ, hogy politikai szempontból milyen döntések születnek. De végül is referenciaként felhasználható nagyon sok szakpolitikai területen, nem csak a fizikai területeken, hanem nagyon sok más szempontból is, hogy vonzóbb területeket hozzunk létre. Nos, Bevezetésképpen ennyit szerettem volna elmondani, három dokumentumot hoztam magammal, az egyik a legfontosabb dokumentumnak tekinthető, ami bal oldalon látható, ez nyomtatásban is rendelkezésre áll, offset nyomásban, ahol a legfőbb pontok és érvek találhatók, hogy miért és hogyan alakult ki ez a területi elképzelés. Aztán van még másik két dokumentum, ami az önök számára készült, azok számára, akik kicsit többet szeretnének tudni a feltételezésekről, meg egyáltalán, hogy hogyan is alakultak ki e, ezek a területi e, forgatókönyvek, az a három, amiről beszéltem. Itt vannak a teremben, lehet, hogy nem jut mindenkinek, de minden esetre vannak belőlük példányok, és hogyha kell, akkor még tudunk belőle adni. Ennyit szerettem volna elmondani bevezetésképpen, és remélem, hogy érdeklődnek a projekt iránt, legalábbis a tagállamok eddig érdeklődést mutattak iránta. Köszönöm szépen. And, uh, we really do have... Köszönjük szépen, valóban megkaptuk a írásos anyagot mindenkinek rendelkezésére áll a regi szakbizottság tagjai közül, és hogyha több információra van szükségünk, akkor majd tudjuk, hogy azt hol találjuk. Köszönöm szépen, és aztán megnyitom a vitát. Kérdések, megjegyzések. Van Nisztároly úr az első, tessék. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez a prezentáció valóban felnyitotta a szemünket, ahogyan ígérte, hiszen lehetőség nyílik arra, hogy döntéseket hozzunk, választ, válasszunk. Gondolok itt a városi agenda, vagy vidéki, vagy vegyes agendára. Elég jó egyensúly alakult ki, ami meglep hiszen azt gondolná az ember, hogy a nagyobb városok a vezető szerepet töltenek be a jövőben, de ez nem így tűnik abból, amit hallottunk, és ez nagyon érdekes. Érdekes az is, hogy ilyen vitát tartunk a tervezés a tervezés mindig helyi szinten működik, tehát nagyon érdekes megnézni, hogy hogyan alakul itt az egyensúly. A Regionális Fejlesztési Szakbizottságban azt láttuk az elmúlt évek során, a válság során, hogy a gazdaságban a gazdasági, szociális és területi aspektusok nem mindig voltak egyensúlyban. Mi lehet tehát a kulcsa a jobb területi egyensúlynak? Hogyha megnézzük az általános célkitűzéseinket a kohéziós politikában. Az a célunk ugye, hogy egyensúlyban legyen Európa, olyan Európát hozzunk létre, amely megbirkózik a jövő globális gazdaságával. Melyik forgatókönyv lehet a legjobb ön szerint? Ez is felnyithatja a szemünket, tehát ez a fő kérdésem. És igen, a tanácsüléseken azt halljuk, hogy különösen a területi aspektusokat illetően egyre nagyobb az érdeklődés. Nem feltétlenül arról van szó, hogy ez Európába kerüljön át, hogy Európához kerüljön, de el kell gondolkodni ezeket az intézkedéseken, és fölmerül a kérdés, hogy hol prezentáljuk ezeket az eredményeket a bizottságban hol veszik ezt figyelembe? Hogyan járunk el, hogyan használjuk fel az információt, hogyan adjuk ezt közre? Hol találkozhatunk olyanokkal a következő fél évben, akik valóban tájékozottak? hogyan kommunikálunk az államok, a városok, illetve az unió politikai és tervezési testületeivel. Köszönöm szépen, mondja az elnök Albrecht úré a szó. Köszönöm szépen. Valóban nagyon érdekes volt az előadás, alaposan szemügyre kell venni, elemezni kell, a jövőbeli kohéziós politika vitája ez, és hogyha figyelembe vesszük a három forgatókönyvet, a mega városok, régiók kérdését, a hozzá kapcsolódó szimbólumokat, azt látjuk, hogy mindegyik aspektus a, városok hangsúly, a városokat hangsúlyozzák. Még a régiók is a városokról szólnak, a középméretű városokról. Első kérdés. Az egész regionális politika, kohéziós politika, akár akarjuk ezt, akár nem, a legtöbben, vagy közülünk sokan akarják, tetszik nekünk, vagy nem, Azt hiszem, hogy a városok fejlesztésére, illetve a városok közötti kapcsolatra kell összpontosítanunk, és itt különböző város típusok vannak a fejemben. Valóban tény az, hogy az Európai Uniónak urbánus, azaz városi politikára van szüksége, hiszen a regionális politika egyre inkább a városok szintjén jelenik meg. Lehet, hogy leegyszerűsítettem a kérdést. A második kérdésem a NATO-kra vonatkozik, a nato ra kettes, hármas szinten. Ma azt látjuk, hogy az adatok agregációja, illetve az adatok osztályozása a NAC 2 szinten valósul meg, és az egyetlen kritérium a GDP. Ha megnézzük a három forgatókönyvet, akkor az a gondolat merül föl, hogy a leginkább megvalósítható az a 2B ezek közül, ez a NAC 2-höz kapcsolódik. A harmadik érdekes, a NAT 3-as, de a NAC 2 a legérdekesebb a jövő szempontjából. Ez mit jelent? azt fogják javasolni, hogy a NAC 2, illetve a fővárosok, ez lesz az a szint, amely a leginkább megfelel a jövő politikájának, vagy pedig inkább lejjebb kell menni a sorban, a NAC 3, NAC 4-et kell a szem előtt tartani. Beszéltünk a területi kohézióról, felmerül a kérdés, hogy ezt hogyan lehet ehm, lefordítani, hogyan lehet a valóságban kialakítani. Ebből az anyagból úgy tűnik, hogy a NAC 2 nem a szokásos menetrendet képviseli, hanem a legmegfelelőbb elképzelést. Nem tudom, hogy tévedek, ez, az els, ez a második kérdésem. Az egyik, a városok a régió, regionális politikában, a második pedig ez a NAC 2. Köszönöm, Vessze asszony. Köszönöm a szót, köszönöm elnök asszony. Egy megjegyzésem, majd egy kérdésem lenne. A nagyvárosok támogatása keretén belül, ugye beszélt erről a kollega is, úgy tűnik számomra, hogy van egy monocentrikus terv, ami a fővárosokat illeti, de mondjuk a térképek nagyon picik, úgyhogy nehéz látni őket. Na mindegy, lényeg az, hogy a fővárosok vannak a középpontban. Franciaország esetében mondjuk megegyezik, de ami az én hazámat illeti, a jövőt életem egyáltalán nem. Én közgazdász vagyok, és tudom, hogy az olasz gazdaság fejlődése, Piemonte az én régióm, végül is Milánó környékére koncentrálódik. Tehát ez az olasz gazdasági fejlődés központja. Egyáltalán nem Róma. Úgyhogy nagyon pici a térkép, így egyáltalán nem tűnik számomra megfelelőnek sem a jelenre, sem a jövőre vonatkozóan. Olaszországnál kicsit jobban kellene itt sugárban helyezni ezt. Aztán ott van a többi ország is, amelyeket ismerek, ennél is így van. Ha a fővárosokra koncentrálunk, az is veszélyes, mert például a kohéziós alapok felhasználásánál azt tapasztaltuk, hogy ha a fővárosokra koncentrálunk, akkor óriási különbségeket eredményez ez az adott országon belül, és utána már nagyon nehéz változtatni rajta. Konvergálni kellene a gazdaságot, nem divergálni. Úgyhogy végül is az országokon belül az ellenkező tendenciát tapasztaljuk. Úgyhogy szerintem kellene egy alternatív megoldás. Az jó dolog, hogy a városokra is koncentrálunk, de valamilyen policentrikus fejlesztési rendszert kellene létrehozni, hogy ne az legyen a benyomás, hogy minden a fővárosokra koncentrálódik. Második megjegyzés. Európában a makroregionális stratégia fejlődik erőteljesen. Ezek szerintem olyan rendszernek felelnek meg, amelyek területi jellegű szervezetek Európában, amely az úgynevezett alulról felfelé építkezés elvéből indul fel, tehát a bottom-up. A potenciális fejlődési lehetőségek így alakulnak. Úgyhogy ezt kérem, hogy vegyék figyelembe, mert a területi kohézió elve a Lisszaboni szerződésben benne van, és ez nagyobb együttműködést ösztönöz határokon átnyúló jelleggel, hogy megfeleljen a területi elvárásoknak, fejlődésnek, stb. Ott van például a víz, a hegyvidékek kérdése. De hát vannak olyan terület és történelmi okok, amik miatt együttműködni kell, és konkrét stratégiákat kell alakítani. Úgyhogy a jövőbeli fejlődést ezt is figyelembe kellene venni, és a javaslatokat is, ugyanis az együttműködés, a területi együttműködés földrajzi jellegében bizony változásokat tapasztalunk, és így a fejlődésben is köszönöm. Floor is yours. Köszönöm szépen, van asszony a szó. Köszönöm szépen az előadást. Nagyon kiváló anyagot kaptunk. A metodológiához van kérdésem, méghozzá az indikátorok kapcsolatban alkalmaz a forgatókönyvek esetén főindikátorként, ahogy ugye az szokásos a, a GDP-t, GDP-t használjuk, vagy pedig egyéb ö, szociogazdasági indikátorokat is ö, alkalmaznak, tehát ami túlmutat a GDP-n, ahogy ez a bizottság nem már szokás, ö, ki, ö, környezeti ö, kérdéseket is érintve ezt úgy, hogy itt egy sokkal kiterjesztettebb fogalmát, sokkal szélesebben értelmezzük a fejlődés, fejlesztés. És nagyon fontos, hogy itt a fejlődés, fejlesztés tekintetében új indikátorokat is kellene látnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van még valakinek kérdése esetleg, vagy észrevétele? Nos, akkor a Rezsi Szakbizottság tagjaként én is szeretnék egy kérdést feltenni. És bolgárul fogok beszélni az anyanyelvemen. Azt szeretném megkérdezni, hogy ön szerint milyen mértékben az egyes forgatókönyvben a területi fejlődés mennyire felel meg a 2014-20-as programozási időszaknak, és úgy gondolja, hogy a leírt forgatókönyvek figyelembe vették, amikor az operatív programokat jóvá hagyták, illetve a partnerségi megállapodásokat megködötték, és ezt, ezt azért kérdezem, mert olyan ország képviselője vagyok, amelyik a több központú policentrikus fejlődést szeretné biztosítva látni az országban. Ugyanakkor a kohéziós politika beruházásai nem túl jó modell, nem túl szerencsés modell felé tolnak minket, ahol két-három figye, fejlődési központ lenne, és figyelmen kívül hagyja azokat a lehetőségeket, amelyek más kisebb városokban jelentkeznének. Ezek a kisebb központok és területek fontosak a saját régióikban, de nem részei a kohéziós politikának, amit jelenleg amit elfogadtunk és amit megvalósítunk. És ez ugye 2020-ig érvényben is van. Hogyha ezeket a hipotetikus forgatókönyveket megvitatjuk, akkor ezeket a hiányosságokat le tudjuk küzdeni a következő programozási időszakban 2020 után, és képesek leszünk olyan kohéziós politikai csomagot letenni az asztalra, amelynek a segítségével a tagországok döntési helyzetbe kerülnek, hogy választhatnak, szakpolitikai döntéseket hozhatnak az Unióban, nevezetesen, hogy policentrikus fejlődés mellett tegyék le a voksukat, ne pedig ilyen koncentrált jellegű fejlődés mellett. Nos, úgy látom, hogy más nem kéri már a szót. De igen, elnézést kérek. Royce úr, visszaadom a szót. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy ön után kértem szót de van egy dolog, ami most jutott eszembe, és Portugáliára emlékeztet. A régiók közötti különbségek arra vezethetők vissza, hogy nincsen multipolaritás. És a siker kulcsa pedig az, hogy több csomópont legyen, ahol vannak nagy klaszterek, városi agglomerációk, és úgy tűnik, hogy kizek kisajátítják maguknak a fejlődést. Tehát ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy egy több központú modellnek nagyon sok előnye van. Nem utolsó sorban, hogy megakadályozzák bizonyos területek elnéptelenedését. Hiszen bizonyára egyetért vele, hogy ez jobb, mint hogyha nagy központok fejlődnek mindig. Elnök, úgy látom, hogy nincsen több kérdés, hozzászólás, és akkor a Philip Monfort úr a bizottság képviseletében akit megtisztelt minket a jelenlétével. Kérdezem, hogy szeretne most hozzászólni, vagy, vagy pedig e, az ESPON válasza után. Most, ugye? Igen. azt hiszem mondhatok, szólatok hozzá most is. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy hozzászólhatok Ez egy kulcsfontosságú projekt, projekt az ESPON programban, és természetesen egy ilyen projekt, ahol van egy jövőre mutató, hosszú évekre előre mutató ö, stratégia, e, itt a metodológiát ö, megvitatjuk, méghozzá nagyon alaposan megvitattuk az indikátorokat, a módszertant, és azt gondolom, hogy ez ilyen elemzés esetében ez teljesen normális és helyén való. De ez a projekt megmutatta, és ez teljesen egybevág hasonló tanulmányjal és elemzéssel, hogyha a konvergencia gépezet az Unióban nem romlott el, nem is romlott el, azért a válság lelassította, amiből természetesen az is következik, hogy a, a kohéziót még messze nem értük el az Unióban. És ez a tanulmány azt is alátámasztja, hogy több, jövőben több erőfeszítést kell tennünk, hogy előrelépjünk, és egy kiegyensúlyozott területi fejlődést érjünk el az Unióban. Különösen úgy, hogy most új kihívások állnak előttünk, ahogy azt Péter is említette, az Unióban és határainkon kívül is. Annak érdekében, hogy támogassuk a területi fejlődést. A bizottságnak határozottan az a véleménye, hogy az ilyen mutató elemzések ilyenekre szüksége van, hogy megértsük, hogy mi, mik a lehetőségek az uniós régiók számára, és hogy hogyan lehet a legjobban megtervezni az intézkedéseket, a programokat a jövőben. Tehát mi mindenképpen támogatjuk az ilyesfajta elemzéseket, eszponnal is, vagy más szervezettel. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. A bizottság után visszaadom a szót eh, Melbi úrnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az észrevételeket, a jó észrevételeket, és kezdeném inkább a végén, és inkább azt mondanám, hogy itt nem fővárosi eh, területekről beszélünk. A legfontosabb eredmények azok, hogy ami, ami azt mondja, hogy nem kell az, nem kell korábbi vélelemmel ellentétben, hogy csak a fővárosi területek lehetnek az európai gazdaság motorjai, hanem vannak második szintű, másodlagos városok, ahol ugyanúgy ott van ez a lehetőség, és ahogy a gazdasági modell mögött mutatja, hogy az éves növekedési ráta a következő mondjuk 15 évben ugyanazon a szinten fog maradni, mint hogyha az első fejlődési modellt választanánk. És azt gondolom, hogy ez a legfontosabb eredmény, hogy hitjük egy sokkal policentrikusabb modellben, ami például nagyobb országokban azt jelenti, hogy több olyan város van, lesz, amely az első szakaszban, ugye 2030-ig tekintve, ezeket eh, stimulálni, élénkíteni, támogatni kell, hogy ezekbe a városokba eh, beruházás tőkeáramoljon, és ki aknázhassák a bennük lévő lehetőségeket. És ugyanazt a szintű gazdasági növekedést lehet ezzel Európában elérni, mint hogyha a fővárosokra koncentráló metropolitán modell támogatnánk. És ha tovább nézzünk az időben előre, akkor mondhatjuk azt, hogy ezek térbeli értelemben ezeket a beruházásokat kiterjedjük, még jobban lehet ezt a hatást erősíteni. Ezt talán érdemes megfontolni egy olyan folyamat részeként, ahol én is hangsúlyozom itt önök bizottság, döntéshozók és egyéb döntéshozókkal együtt, akiknek egy ilyen keretrendszert meg kell határozni. Ezt gondolom, ezt meg lehet csinálni, ez nem lehetetlen a tagországok támogatásával, és fel, az fel, abból kiindulva, hogy ez nem egy kötelező dokumentum, ugye erről már beszéltünk évekkel ezelőtt, de azt gondolom, hogy megvan annak a lehetősége, hogy, ne, hogy egy tervet készítsünk, egy olyan keretrendszert, amelynek pozitív hatása lehet az európai döntéshozatalra. Tehát a három modell közül, a forgatókönyv közül nem egyik a helyes, hanem valamiféle kombináció, ami alapvetően a beruházások alakulásának különböző összetételét és intenzitását ö, fogja mutatni, és természetesen ez önökön áll. De ebből a projektből ez derült ki. Na most ennek a hatása, és ez mindig nehéz kérdés, de azt elmondhatom, hogy ez a projekt és nagyon jól kiviláglott, amelyet stratégiailag bemutattunk, még nem a minisztereknek, hiszen ez a 26-27-én fog megtörténni, de megpróbáltuk felnyitni a szemét a, a felelős minisztereknek, akik ugye a tervezésért, területi fejlesztésért, kohézióért, többi felelnek. És persze ez a az egyes országok felelősségi köreitől függ, hogy kinél hogyan hívják a dolgot, és hogy osztják meg ezeket a feladatokat. De ugye hónap végén leülnek az ö, uniós miniszterek. De összességében azt gondolom, hogy igaza van, hogyha ez olyas valami, amit európai szinten kell ezzel foglalkozni. Itt arról beszélünk, hogy ö, üljünk le, beszéljünk egymással, részvételi alapon, és a végén valamiféle, hogy sajátjának érezzék a szereplők, a résztvevők, és egy közös egyetértésre, közös nevezőre jussanak, hogy hogyan nézzen ki Európa a jövője hosszú távon. És ebben a tekintetben azt gondolom, hogy világos, hogyha a politikai szintéren körülnézünk, akkor itt nem arról van szó, hogy központi területekre koncentrálunk dolgokat. Ez politikailag elfogadhatatlan. Itt pont arról van szó, hogy egy sokkal kiegyensúlyozottabb, policentrikus struktúrát hozzunk létre Európában hosszú távon. Persze sokat, besz, sokat emlegeti a városokat ez a projekt, ez a tanulmány, de nem csak a fővárosokra gondolunk. Ugye nem vagyok benne teljesen biztos, hogy, hogy ezt párhuzamba állíthatjuk, össze tudjuk-e hasonlítani, de azt gondolom fontos kimondani, hogy minden országban vannak olyan országok, főleg a nagyobb országokban. Más városoknak is nagy szerepet kell játszani a fővárosok mellett. Persze nem szabad elfelejteni, hogy Európában vannak olyan területek, ahol nagyon fontos, hogy legyenek konkrét intézkedések, támogatási formák, amelyek amely az elnéptelenedés és a hanyatlással felveszik a küzdelmet és a kesztyűt. A másik oldalon azt gondolom, hogy a végén ott leszünk, hogy a városoknak funkcionális régiókat kell kialakítani maguk körül, sokkal nagyobb léptékben, mint ma, és akkor így mindenki jól járhat. És így elkerülhető, hogy a leggyengébb terület, a vidéki területeket akadályozzuk a fejlődésben. Makroregionális fejlesztési stratégia természetesen, remélem lesz ideje elolvasni ezt az anyagot. Nyilván nem tudtam mindent elmondani, amit letett, lefektettünk benne. Az integrált területi fejlesztés egyik kulcsa a határon átnyúló fejlesztés, ez a makroregionális fejlesztés, ez, a fejlesz, ez az együttműködés egyik formája, ugye a határon átnyúló fejlesztés, és a dolog másik végén pedig ott van az, hogy támogassuk, hogy még akár önkormányzatok határainál is segítenünk kell ösztönözni az összefonódást, az együttműködést, és itt is még nagyon sok kiaknázatlan lehetőség rejlik hogy ezt a fajta kooperációs modellt kövessük. Ami az indikátorokat illeti, való igaz, hogy itt a GDP-t használtuk fő indikátorként, de sok más indikátort használtunk és alkalmaztunk az egyes forgatókönyvek kialakításakor, úgyhogy ha esetleg valakit érdekel, nagyon szívesen tudok az anyagokban részletesebb magyarázatot, leírást adni, és akkor ez pontosabb választ ad a kérdési részen egy adott területre nem lehet egyetlen egy szemindikátorral egy jövőbeli forgatókönyvet kialakítani, mert az ugye nem csak gazdasági, hanem ugye itt volt közlekedési modellezés, környezeti modellezés, amire sor került, tehát összetett a dolog. És az utolsó, elnökasszony kérdése, felvetése. Természetesen, hogyha az ember kohéziós politikáról beszél, ugye, vagy gondolkodik 2020 után, ugye én azt mondanám, hogy minél előbb annál jobb, ha európai szintű referencia keretet tudnánk megbeszélni, kialakítani, és az, aminek szerepe lehet abban, hogy hogyan gondolkodunk arról, hogy a 2020 után hogyan nézzen ki a területi eh, politika, és milyen eredményeket szeretnénk ezzel elérni, az hasznos lehet, hogy ha ezek, ez megjelenne a, az erről folytatott vitákban és eszmecserékben. Szerintem ez jó lenne, és valamiféle irányt szabna a, hogy abban a tekintetben, hogy milyen irányban történjenek beruházások, a kohéziós politika következő szakaszában. Lehet, hogy ez csak az én szívem vágya, vagy, vagy optimista gondolkodás, de azt gondolom szükséges, hogy Európának legyen valamiféle elgondolása a saját hosszú távú jövőjéről. Ezt mindannyian tudjuk, hogy a globális helyzet mm, pillanatról pillanatra változat, és Európa veszít teret ezen a globális szintéren, más kontinensek nyernek teret, azzal, hogy a területi fejlesztésükkel előbbre járnak. Tehát lehet, hogy most van itt, elér, most érkezett el az ideje annak, hogy Európa is belépjen ebbe a körbe, és egy nagyjából közös elgondolással jusson. Ami a partnerségi megállapodásokat illeti, ez nyilván e, e, már késő jött ahhoz, hogy ezekre bármiféle hatása legyen. Na de ki tudja, le, talán legközelebb és akkor én ezzel zárnám is a hozzászólásokra adott válaszaimat, és nagyon szépen köszönöm a meghívást és ezt a párbeszédet. Elnök, köszönöm szépen. On Jan Albrecht question on the nuts too. Kommentálhatnám a kommentálná a NAC 2 kapcsolatos megjegyzéseimet, és hogyha megnézzük ezeket a forgatókönyveket regionális politikában, ami foglalja a városokat, hát ez nem is olyan Istentől elrugaszkodott, hogy ezt folytassuk. A NAC kettes, tehát hogy ugye a regionális politika, mint fejlesztési modell magába foglalja a városokat is. Erre tudna valamit mondani? Nos, kicsit vonakodom, hogy azt mondjam, hogy a NAC 2-nek köze van. Ez tudja azt, hogy itt is nagyon nagy különbségek vannak. A fizikai területeket, ugye, ahol NAC 2-esként definiálunk, országról országra ez változik, tehát ez egy kicsit csalóka azt mondani, hogy a NAC 2 szinten tervezünk. Azt gondolom, ez sokkal inkább a funkcionális realitással függ össze, a valósággal a jövőben. Ugye a funkcionális régiók elképzelése, ami kiterjeszti az elemzési területet a döntéshozatal szintjén a megfelelő méretre, hogy a megfelelő irányba lehessen indulni, azért, hogy a lehető legtöbb potenciális fejlődési lehetőséget lehessen kihozni az adott területből. Nem szívesen kötném össze a kettőt. Egy nagyon ö, pontos technik, terminus technikuszt és egy ilyen elméleti kérdéssel természetesen statisztikában kénytelenek vagyunk használni az adatokat és a kvantitatív információt, és akkor esetleg ott lesz egy kis lábjegyzetes megjegyzés, de azt mondom, hogy a valóságban ennek korlátozni kell azt, hogy hogyan határozza meg a tervezési egységeket. Azt gondolom, hogy amit a városokat illeti, igen, valószínűleg ez a megfelelő módja az, hogy a városi rendszert tekintsük az a az alap elemnek, amelynek alapján meghatározunk politikákat, de nagyon fontos, hogy ne felejtsük el a vidéki valóságot, ami már nem olyan rózsaszín és szép, mint e- Európa bizonyos területein, és ezt beemeljük elemként a forgatókönyvgyártásba, a döntéshozatalokba, ami része lehet annak, hogy hosszú távú keretrendszer felé menjünk, hogy mit akarunk elérni az európai térséggel hosszú távon. És akkor szükség van egy olyan komponens, egy olyan elemre, amely a vidéki területek által támasztott kívásokat is kezeli, hogy megpróbáljuk integrálni a városokhoz közelebb eső vidéki területeket. Próbáljuk meg integrálni őket olyan folyamatokba, bevonni őket, a városokkal együtt történő foly, döntött folyamatokba. És azt gondolom, minél erősebbek ezek a vidéki területek, annál pozitívabb lesz a jövőnk. Köszönöm szépen. The last remark from Mr. Albrecht úr, az utolsó megjegyzés jogán. Köszönöm röviden. Hiszen nagyon okos azt mondani, visszaküldeni, visszadobni a labdát, azt mondani, hogy hát a jogalkotók döntenek. Kérdés persze, hogy kivállalja a felelősséget. A NAC azonban nem csak statisztikáról szól, hanem lé- nagyon létfontosságú a politikai döntések szempontjából, és ahogyan ön is tudja, az összes folyamatra kihatással van. Ezért, amikor azt mondom, hogy mindennek a NASZ 2 kell elapulni, akkor ez ugyanúgy tartja a politikákat ugyanabban a helyzetben, mint amelyben most vannak. Ez azt jelenti, hogy különböző megoldások esetében különböző nacokat alkalmazhatunk, és ez új. A kérdésem pedig a következő ha figyelembe vesszük ezt az új helyzetet, és azt mondjuk, hogy különböző szintű statisztikákat alkalmazhatunk, és nem használjuk a NAC 2-t, nos, ez az a politikai vita, amely évek óta tart, Nem csak statisztikáról van szó, hanem az intervenciós szintről a politikai döntéshozatalban. Ez pedig rendkívül érdekes, vagy a NAC 2 belül nézzük meg a funkcionalitásokat, vagy a megnézzük a funkcionális területeket, arra összpontosodunk, és bármelyik nac használjuk, és így alakítjuk ki a politikánkat. Ez sokkal nehezebb, de nagyon nagy kihívást jelent, ez is érdekes lehet. Ennyit akartam elmondani. Köszönöm szépen. Nos, igen, úgy tűnik, hogy folytathatjuk majd a vitánkat, elgondolkodhatunk azon, hogy hogyan is folytassuk ezt a jövőben. Köszönöm szépen minden esetre a prezentációt, köszönöm a kérdéseket, a válaszokat, és a jövőben is szeretettel várjuk majd. amikor kiderül, hogy hogyan fogunk tovább lépni. Köszönöm szépen, és akkor térjünk át a következő napi rendi pontra. Ez pedig nem más, mint egy eszmecsere saját kezdeményezésű jelentés, ez pedig az intelligens, intelligens specializáció, kohéziós politika és az intelligens szakosodás célzó regionális kutatási és innovációs stratégia az ECI alapok terepen történő felhasználása. A saját kezdeményezési jelentés hozzájárul az intelligens szakosodás célzó politikák értékeléséhez, a jelenlegi kohéziós politikai fázisban, és megvizsgálja a kihívásokat is. Ahogyan önök is tudják, a CPR-ben a 2014-2020-as operatív programok ex ante kondicionalitást tartalmaznak az ISI alapok hatékonyabb felhasználása érdekében, és ezek regionális specializációs stratégiára épülnek. Valkászer úr a vendégünk. Februárban fogja bemutatni majd ezt a jelentést, és már áprilisban fogunk szavazni, tehát ez az előzetes ütemterv. Itt vannak az árnyék jelentéstevők is, nekik is meg fogom adni a szót. Válkászer úr, most öné a szó, mondja el a gondolatait a saját kezdeményezés jelentés kapcsán. Señora Presidenta, estimados colegas, Köszönöm a szót. Tisztelt elnökasszony, kedves kollégák! Nyilván tudják, hogy az előző mandátum során az Európai Vidékfejlesztési Alap és az, objekt, és az egyes célkitűzési támogatásokkal mi történt. A kutatás, innováció, fejlesztés területén intelligens specializáció kérdéseiben mi történt. Nyilván önök is tudják, hogy a tagállamok számára ez feltétel, és az európai régiók számára is, hogy a strukturális alapokat felhasználhassák, és általánosságban EU támogatást élvezzenek. Úgyhogy, ha nincs intelligens, specializációs stratégia a programok elfogadása előtt, az azt jelenti, hogy ezt a pénzt nem kaphatjuk meg annak érdekében, hogy kutatási fejlesztést, innovációt végezhessünk. Az Európai Unió tehát azt szeretné, hogy a regionális gazdaságok gyümölcsözzenek, ezeken a területeken, ezt már említettem, és olyan ágazatokra koncentráljon, amelyek versenyképesek lehetnek az egyre inkább globalizálódó világban. Úgyhogy nagyon fontos a teri- megközelítés. Minden régiónak tudatában kell lennie gyenge pontjainak, erősségeinek, és ennek megfelelően kell kialakítani a stratégiáját. Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy az innováció mennyiben befolyásolhatja az egész folyamatot. És főleg az administratív kapacitás, a koordináció, a többszintű kormányzás alapvetően fontosak. Abban az esetben, ha hatékony végrehajtást szeretnénk, a regionális politikák hatékony végrehajtása a 2014-2020-as időszakban azt jelenti, hogy már ilyen intelligens, specializációs stratégiák életben vannak. Ezek nagyon fontosak az Európai Unión belül. Eh, dichas estrategias con la finalidad de obtener lecciones de cara al... Nagyon fontos ez a stratégiák szempontjából, és le kell vonnunk a következtetéseket a jövőre vonatkozóan. A definíció, a végrehajtás, a felértékelés terén, főleg a stratégiák tükrében, mint ezek szerepe az Európa 2020-as célkitűzések elérése terén, a megfelelő eszközök alkalmazása, a célok elérése érdekében. Bajo la presidencia holandesa y que ha de ser transformada en el próximo pacto de Ámsterdam pues asimismo un papel de relevancia. A holland elnökség idején fejlesztették ki mindezeket a stratégiákat, és hát ez egy-két olyan elképzelés, amiről beszéltünk, és amelyeket átgondoltunk a jelentés elkészítése során. Nagyon remélem, hogy az eszmecseré során további véleményeket hallok majd, amelyeket figyelembe vehetek a szakbizottság részéről, és remélem javíthatok és javíthatok a jelentésen, és gazdagíthatom ezekkel a gondolatokkal. Köszönöm. Elnök asszony, nagyon köszönöm. Most pedig önöké a szó, kedves kollégák. Ki szeretné kezdeni? Van Istenroy úr. Maybe where are the shadows? In the oh, shadows vagy esetleg az árnyék jelentés készítők? Talán kezdjük velük. Mint önvolk úr. Köszönöm, tisztelt elnök asszony a szót. Hollandul fog beszélni. Eh, voorbeeld is eh, hoe het gaat met eh, regionale innovatiestrategieën. Úgy gondolom, Hollandia nagyon jó példája a regionális sokszínűségi stratégiának. Hollandiában nagyon sok régióban ez nagyon jó bevált. Bár nem csak Hollandiában, hanem más európai országokban is, sőt, Európán kívül is. Az intelligens specializáció, szakosodás, például a szilikon völgy jellemzője. Nagyon jól mutatja ez, hogy az innováció hogyan tud nagy hatást gyakorolni más régiókra is. A tudásalapú gazdaságról beszélünk, amelynek növekedést, munkahelyeket kell eredményeznie, és ezt kell ösztönöznünk, még a kevésbé vonzó területeken, a vidéki területeken is Európában. Ami engem illet, Ez azt jelenti, hogy a kutatók, az oktatók, a kormányok, a hatóságok és a régiók össze kell, hogy fogjanak. Ami engem illet, minden régióban hangsúlyozni kell ezt, mert mindenütt vannak előnyök, gazdasági lehetőségek, amelyeket ki kell használnunk. Korábban sok hibát követtünk el, amikor intelligens szakosodásról beszéltünk. De itt nem arról van szó, hogy csak lemásolunk valamit. Például Észak-Brabantban, ezt a régiót nagyon jól ismerem, a fejlődés generációkba telt. Aztán ott van Eindhoven esete, ahol high-tech iparág fejlődött erőteljesen. De nem lehet csak úgy ezeket a példákat lemásolni. Az embernek meg kell vizsgálni a saját régióját, a, annak előnyeit, és nem csak ráhúzni a mintát erre. Amikor regionális innovációs stratégiáról beszélünk, meg kell nézni a saját erősségeinket, a finanszírozási lehetőségeket, az európai kapcsolat itt nagyon fontos, mert szinergiákra van szükség az európai beruházás, beruházások és struktúrák és a Horizont 2020 között. Meg kell vizsgálnunk az európai programokat is, aztán ott van a Juncker alap, ez mit jelenthet nemzet és regionális szinten, hogyan tudjuk a régiókat fejleszteni, és például az Európai Beruházási Bank által finanszírozni. Úgyhogy szeretném, hogyha a jelentés kitérne mindezekre is. Elnök asszony, azonnal befejezem. Berkerel kollega helyesen mondta, hogy ezt mind nagyon alaposan értékelnünk kell. Nem lehet minden régióban ugyanúgy eljárni, és minden országban, mert vannak olyanok, amelyek már rendelkeznek saját stratégiáikkal, meg kell vizsgálnunk a már létezőket, meg kell vizsgálnunk azt, hogy a, hogyan tudjuk fejleszteni a tudást, hogyan tudjuk elősegíteni a KKV-k fejlődését, a termékeket, a szolgáltatásokat, ugyanis rendkívül fontos a beruházás a kutatásba és fejlesztésbe, de ugyanakkor a tudásba is. A második dolog az, hogy figyelembe kell vennünk a különbségeket is. Európában három stratégia létezik, három különböző régióra, különböző ágazati megközelítések is léteznek, meg kell vizsgálnunk őket, és megerősíteni bizonyos dolgokat. Meg kell vizsgálnunk az összes ágazatot, és elősegíteni az együttműködést közöttük. Azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb forrás az innovációnak, úgyhogy Együttműködöm önnel és az összes többi árnyékjelentés készítővel ebben a témában, mert úgy gondolom, hogy ez egy fontos jelentés. Reméljük ez majd elvezet a valós innovációhoz Európában. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Kihasználta a rendelkezésére álló időt, hiszen árnyék jelentés készítő, úgyhogy rendben van. Még valaki esett a jó kollégák közül? Kíván hozzászólni? Van Istenroyd úr, parancsoljon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 A minden, minden szintű projekt előkészítő munkájának részét képezi ez, és emlékszem egy olyan találkozóra, amely az Európai Bizottság is közöttünk zajlott le, akkor, amikor először mutattuk be az egész projektünket, akkor egy kicsit szkeptikusak voltunk. De tulajdonképpen a célunk az, hogy az iskolák, az egyetemek, a vállalkozók, a helyi hatóságok, a kormányok és a régiók tudását összefogjuk. Ezeknek le kellene ülniük együtt, együtt kellene működniük, meg kell vizsgálniuk, hogy mi történik, és hogyan lehet hozzáadott értéket képviselni nemzeti szinten és bizonyos specializációk esetében európai szinten. Tehát itt a méret arányosságról van szó. Az RIS 3 nem csak arról szól, hogy pénzt kapjunk az Európai Uniótól, és ezt helyi szinten befektessük, ennél sokkal nagyobb az ebben rejlő perspektíva. Kíváncsi vagyok, hogy a kollégák hogyan vélekednek hogyan értékelik a technológiát, a szociális területen történő előrelépést, például az élelmiszerek fejlesztését vidéki területen. Érdekes lenne meggondolni, érdekes lenne meghallgatni, hogy a kollégák hogyan gondolkodnak erről. Van kapcsolat e között, és más fejlemények között, az ARIS 3 egy tervezési módszerként alkalmazható például partnerségek kialakítására, a 2020-ig tartó időszakban. Tehát itt elképzelhető, hogy egy folyamatot indíthatunk útjára, különböző szinteken valami újat hozhatunk létre. Ez nagyon érdekes lehet. Gondolok itt a spanyol, a holland, a német, a cseh, a francia és a többi régióra. Ezek mind együtt működhetnek. Ebben rejlik az erőnk. Véleményem szerint az Európai Bizottság majd további információt biztosít számunkra erről. Ez lett volna az első gondolatom. A második. Volt egy külön szöveg, a rendeletben, amely kimondta, hogy a pénz áramolhat egyik régióból a másikba, ahhoz, hogy konvergenciát lehessen kialakítani. Az egyes kategória több forrást kapna, például gondolok itt a diákokra, a menedzserekre, a munkavállalókra, ezek ugyanabban az ágazatban egy másik régióban működhetnének. Itt a célkitűzés 15% volt, tehát 15%-os mobilitás, de ez óriási. Nem csak az Erasmus programról van szó, illetve annak a diákjairól, hanem ugyanazban a szakosodásban, szakosodási területen dolgozók mozdul, mozoghatnának a régiók között, és ezt a regionális fejlesztési alapból finanszíroznánk. Jelenleg azonban nem sok minden történik, nem látunk nagy mértékű megvalósulást, és azt is látjuk, hogy sokkal több mindent tenni lehetne. Jó lenne, ha megvalósulna már ez a kombináció, jó lenne látni azt, hogy azok, akik ezt megvalósítják, valóban egy kicsit reklámozzák ezt az egészet, és kicsit fény derüljön ezekre a projektekre. Harmadsorban pedig meg kell nézni az Európai Közös Kutatási Központ funkcióját. Itt az új tagállamokat ösztönöznénk, ennek megvan az egyszerűsített módja. Mm, kísérleti projektek, kiválósági projektek, regionális alapból finanszírozott projektek. Itt finanszírozási lehetőséget biztosít a bizottság a szakosodás érdekében. Szeretném látni, hogy ez hogy működik, hogyan működik a partnerekkel történő értékelés, illetve bizonyos operatív programok esetében hogyan lehet az együttműködést előre mozdítani. Ez kívánatos lenne. Az előző plenáris ülésen úgy döntöttünk, hogy a finanszírozást további két esztendővel kibővítjük. Úgy döntöttünk, hogy egy új jelentés születik majd. A Regionális Politikai Bizottság el kellene, hogy látogasson a közös kutatási központba, és meg kell nézni, hogy ott hogyan gondolkodnak, mit tesznek. És végül az okos specializáció mindenképpen fontos szerepet tölt majd be a regionális politika felülvizsgálatában. A 2020-as időszakot követően Az, az intelligens specializáció nak a tulajdonságai, a jellemvonásai benne vannak a 2020-as programba, a kiválóságra, a minőségre épített különböző területekre, tematikus területekre, kutatásra, fejlesztésre, decentralizált megközelítésben, Vannak olyan dolgok, amelyeket Brüsszel irányít központosított formában, de az intelligens szakosodásnak sokkal inkább alulról fölfelé történő felépítést kell követnie, és decentralizált formában kell megvalósulnia. Ezeket a módszereket kombinálhatjuk, két különböző támogatás és tervezési modellről van szó, de ez nagy mértékben meghatározhatja a 2020 utáni időszakot, megváltoztathatja a filozófiánkat. az erősség, a kiválóság, ezek a kulcs tényezők. A régi tagállamok alkalmazták ezt a megközelítést, valós tapasztalatokkal rendelkeznek. A kiválósághoz vezető útról beszélünk, és jó lenne, hogyha mások számára is hozzáférhetővé válna ez a tudás. Ezért ez a jelentés rendkívül fontos szerintem, hiszen mindezekre az aspektusokra kitér. Köszönöm szépen. Much. Some other colleagues? No. Thank you, Mr. Nem tudom, hogy kérem még valaki szót, hogyha nem, akkor hadd mondjam el, hogy a bizottság képviselője is itt van. Marek Prezeor úr, remélem, hogy jól ejtettem ki a nevét. Szeretne hozzászólni a vitához? Mrs. Chairman, uh, Marek Pseor. Kedves elnök asszony, közelített a kiejtés, köszönöm szépen. Nos, az intelligens specializációról folytattunk már megbeszéléseket, vitákat az elmúlt két évben, és két év után azt tudom mondani, hogy ez úgy alakult, hogy regionális szinten alakítjuk az innovációs és kutatási stratégiát, és ez komoly változást hozott. Pontosan azért, mert ez az ex ante feltételeket megszabtuk, ez befolyásolta azt, hogy milyen hatással van a tagországokra és a régiókra, és itt csak nem csak arról van szó, hogy legyen, hogy pénzt szerezzünk, hanem gazdasági átalakítás tervezését is jelentett, és bizonyos régiókban látjuk azt, hogy ezt felvállalták, maguk beemelték a napirendjükre, és ezek segítségével se tudtak a régiók növekedni, felhasználták a tudást, és több hozzáadott értéket tudtak teremteni. Vannak régiók, ahol még mindig szűk az administratív kapacitás, de ez a folyamat is elősegítette ezeknek a kapacitásoknak a kiépítését, és látjuk, hogy két évvel ezelőtt bizonyos tagországokban nem volt ember, akivel beszélni tudtak volna, nem? Most viszont vannak, akik érdeklődnek, és és nagyon lelkesek, és ebben az egészben a legizgalmasabb, legfantasztikusabb az, hogy látja az ember a változást, hogy valami történik, valami változik. Az emberek az kezdeti szkepticizmusuk ellenére, mert azt gondolták, hogy ez olyan bürokratikus dolog, bevonódtak és aktív részeseivé váltak. Hogy összejönnek az emberek, összedolgoznak, és látják azt, hogy ez valami kézzelfogható, valami konkrétum, amit valódi változást hozhat a vállalkozásuknak és a kutatásuknak. És ez a legfontosabb eleme, ami megváltoztatta a régiók kutatás és innovációs stratégia tervezési hozzáállását. Azt is meg kell mondanom, hogy kb. 120 milliárd eurót szánunk a kutatás és innovációra, IKT és, és KKV-k esetén, és ez kimondottan az intelligens specializációra szálljuk, és ennek alapján elkezdtek gondolkodni a régiók a saját szerepükre egy sokkal gazdaságibb, sokkal stratégiaibb módon. És szeretném hangsúlyozni, hogy Most az a fontos, hogy a megtervezett programokat megvalósítsuk, és beruházási programunk formájában meg is valósuljon. Megtettük az első, most kezdenek megjelenni az első ajánlattételi felhívások, és le kellett fektetni a kiválasztási kritériumokat, hiszen az, az operatív programok és az okos specializációra való kritériumok, és, és akkor ott van a végén a, az ajánlattétel, illetve a részvételi feltételek. És szeretnénk, hogyha ezek tükröznék mindazt, amin nagyon sokat dolgoztunk ezen stratégiál kialakításában. Ezzel együtt is látjuk azt, hogy van fejlődés, de nagyon sok dolog vár még ránk, főleg a, arra gondolok, hogy a folyamat folytatódjon, kontinuitást biztosítsunk, hogy ne érjen véget az operatív program kialakításával, az ezzel kapcsolatos tárgyalások lezárultával, hanem ez a kollaboratív, összedolgozó megközelítés a regionális szinten és terepen is továbbra fennmaradjon. Egy másik kihívás természetesen olyas valami, amit a lemaradó, leszakadó régiók esetén végig végre fogunk hajtani, kelet-európai országok, közép-kelet-európai országok, illetve az előre, a, a fejlettebb országok között ez az innovációs szakadék. Ezzel kell valamit kezdenünk. November 18-án fogjuk bemutatni a projekt eredményeket, és ezt úgy szintén az Európai Parlamentnek köszönhető tudtunk finanszírozni. Kísérleti projektek voltak a kelet-macedon térséggel kapcsolatban, le, há, lemaradó régió volt, de együtt másfél év alatt eljutottunk oda, hogy struktúrát megközelítést tudjunk alkalmazni. És ezt szeretnénk viszont látni más régiókban is, amelyek még mindig küzdenek azzal, hogy jó, jó minőségű, intelligens specializációra vonatkozó programokat állítsanak össze. Most ez más kicsit, mint az exante feltételek. Ez, hiszen azok nem arról szólnak, hogy, hogy már sok mindennek kell eleve meglenni. Itt arról beszélünk, arról a folyamatról, és a hozzáállás, megvála, hogy meg kell változtatni a hozzáállást a regionális fejlesztésben. És éppen ezért sok régió még, még mindig vannak exennek feltételeik, de ezt, ezeket inkább nyomonkövetési célra használnak, amit mi úgy, hogy segítse azt a folyamatot, amit mi úgy, úgy hívunk, hogy vállalkozói, felfedező, tanuló spirál, és ez még mindig, ez egy, ez egy, egy egymásba, ez egy állandóan forgó spirál, ha úgy tetszik. A bizottság mindezen elemeket figyelembe veszi a megvalósítás során. Műhelyeket szerveztünk erre a célra, és technikai műszaki segítséget is nyújtottunk különböző platformok formájában a régiók számára, gyakorlati segítséget a napi napi munkájukban, illetve az irányító hatósággal való kapcsolattartásban. És akkor most kérdezem Valkárszel urat, hogy kíván-e reagálni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem akarok vitát provokálni és vitát nyitni, hiszen, hiszen úgy tűnik, hogy mindenki egyetért a legfejlettebb régiókról beszélünk, és azokról, akik még ezt a fejlettségi szintet nem érték el. De ettől függetlenül részesei a programnak. Azt gondoljuk, hogy a kohézió a kohézióra úgy gondolunk, mindazzal, ami ezzel együtt jár. És úgy beszélünk erről, hogy hogy van egy nagyon jól fejlett régió, kiválóan fejlett, és automatikusan kutatásra és innovációra gondolunk. És itt fontos a kohézió a fejlett régiók számára, és nagyon fontos, hogyha a kevésbé fejlett régiókról beszélünk, és még mindig vannak ilyenek, igenis vannak ilyenek az Unióban, akkor az ő esetükben ezt nem, nem szabad figyelmen kívül hagyni a kutatást és a, az innovációt, hiszen ezek, azok a, ezek a valós alapok, amelyekre alapozva a szociális és gazdasági jövőnket lehet erősíteni. És úgy tűnik, hogy a kohézió több infrastruktúrát jelent a régió, olyan régiók számára, akik még hátrébb tartanak a, a felettségi ö, skálán. Csak azt szeretném, arra szeretnék utalni ezekre, csak utalni szeretnék ezekre az elképzelésekre. Néhány válaszra, felvetésre szeretnék reagálni először, és nagyon köszönöm mindazoknak, akik ezeket felvetették. Még mindig a gondolkodás tervezés szakaszában vagyunk, menet közben alakul a dolog, és köszönöm szépen Van Mitterburg úrnak, a van Nisztelrooy úrnak is, hiszen nagyon klasszul rávilágítottak fontos dolgokra, és azt gondolom, hogy ennek vételével sikeresek lehetünk. A világ halad előre, és teszi ezt szédítő sebességgel, tehát idejét múlt tegnapi ötletek az innovációval és kutatással kapcsolatban, hát azzal nem vagyunk előbbre. Ezek lehet, hogy a elborítanak minket, és bedalálja a politikát minden szinten. El kell fogadnunk, hogy a fejlődés rendkívül gyors, és egyre gyorsabb és ezzel lépést kell tartanunk, különösen az innováció és kutatás területén. Először fel kell építenünk egy rendszert, amit tudunk koordinálni, be kell vonni a közvéleményt, az embereket, aztán itt van az Európai Beruházási Bank, a magánszektor, cégek, vállalkozások, illetve akadémiai szervezetek, akik szintén bele akarnak folyni a kutatásba. És ahogy Famintel Borgór is mondta, be kell vannunk a kutatókat és más hatóságokat is. Van Nisztelrooy úrnak teljesen igaza van, amikor rámutat arra, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap nem egy gépezet, amely osztogatja a, a pénzt és a pénzes csomagot a régióknak, távolról sem az. pénznek vissza kell csorognia, úgyhogy hozzáadott gazdasági és társadalmi értéket teremtsen. És ez pontosan meg is felel az unió célkitűzéseinek és alapelveinek. Azt gondolom, hogy ezek az elképzelések nagyon értékesek és érdekesek, és természetesen megfelel a valóságnak, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, és azzal zárom a szavaimat, hogy nagyon köszönöm mindenkinek, és mindent meg fogunk tenni, hogy ez ebből egy jó jelentés legyen, már pedig az lesz, hiszen ilyen kiváló hozzászólásokat kaptam. Köszönöm. Report. Köszönöm szépen. Várjuk a végleges formáját a jelentésnek, valamikor februárban vitatjuk itt meg a regiben. Most pedig térjünk át a következő napi rendi pontunkra, külső tanulmányról hallunk, az Európai Területi Együttműködési Csoportosulást, mint a területi együttműködés előmozdításának és javításának eszköze Európában. Témában az IGTC potenciális lehetőségeit kellene ebből a célból kihasználni, a kutatási osztály, a közbeszerzések, vonatkázásában arra kérte a Spatial Foresight központot, hogy ezt a tanálmányt készítse el. Ennek segítségével betekinthetünk a lehetőségekbe, az akadályokba, széleskörű felhasználási lehetőségükbe. Ajánlásokat is megfogalmaz, hogy hogyan lehet ezen az eszközön esetlegesen javítani. A tanulmány eredményeitről Sabine Zilmer asszony, dr. Sabine Zilmer asszony fog beszámolni, itt van körünkben, aki szenior tanácsadó. Ezt követően kérdések feltételére, megjegyzések megfogalmazására lesz lehetőség. A régiók bizottságának képviseletében Katányó úr is itt van, a területi együttműködés témájában ö, felelős, illetékest üdvözöljük. Politikai koordinátora az IGTC platformnak, a ö, régiók bizottságának. Ebben a témában ma szerveztek szemináriumot. Úgyhogy Silver doktor öné a szó, és aztán követi ezt a vita parancsoljon. Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy ilyen kedvesen bevezette a tanulmányt, és hogy bemutatott, illetve a tanulmányról szólt a tanulmányt készítő csoport nevében az Európai Területi Együttműködési Csoportosulásról. Ön már említette, hogy mi volt a célja a tanulmánynak, úgyhogy erről nem beszélnék részletesen. Először csak általánosságban beszélnék az eszközről, majd rátérek az eredményekre. Különös tekintettel azokra a potenciális lehetőségekre, amelyekkel a kohéziós politikához a szélső együttműködés megerősítéséhez hozzájárulhat. Azt kérték, hogy a kohéziós politikában jelenlevő IGTC-t értékeljük, és főleg az európai együttműködés kapcsán. Ez volt az elsőrendű cél. Másodszorban az IGTC szerepét kellene elemeznünk a szomszédsági politikában, és főleg a legmesszebb levő területek kapcsán. Miről is szól ez az eszköz? 2006-ban született meg, egy rendelet is kapcsolódik hozzá. Célja a területi együttműködés elősegítése az EU területén további finanszírozási lehetőségekkel. Ez az intézmények számára lehetővé teszi, hogy a tagállamok között és részben azon túl is együttműködjenek. Ez azt jelenti, hogy egy új jogi személyiségként vagy entitásként új név alatt léphetnek fel. Ezek az eszközök széles körben léteznek, eddig 55 ilyet regisztráltak Európában. Bár eredeti céljuk értelmében ritkán használják fel őket a terület együttműködés előmozdítására és javítására. A rendelet módosításával 2013-ban nem csak a kohéziós szakpolitikán túlra terjesztették ki ezek hatáját, hanem meg is erősítették a kohéziós politikát azzal, hogy konkrétan megemlítették ezeket az eszközöket, és rámutattak arra, hogy milyen szerepük lehet a kohéziós politikában. különböző jellegű ilyen eszközök léteznek, célkitűzéseik is mások és mások lehetnek. Ez nem csak arra vonatkozik, hogy mikkel foglalkoznak, ami még érdekesebb, hogy a dokumentumokban, megállapodásokban jelentős a különbség abban, hogy milyen részletesen írják le célkitűzéseiket. A rendelet módosítás ellenére még mindig nagy a kihívás, EGTC is running. This is partly due to a célkitűzések is eltérnek. Nem igazán világos ez a rendelet végrehajtása miatt. Azonban vannak bizonytalanságok, sok aspektusról nem tudunk, hogy a, ezek az eszközök mivel kell, hogy megbírkozzanak. Korábban nem használtak kohéziós ö, politik, ö, alapból forrásokat, több oka is van ennek. A közelmúltban azonban egyre nagyobb mértékben programozás megváltoztatása következtében bizonyos operatív programokban is megjelentek. A jelenlegi programozási időszak kohéziós politikai célkitűzései megfelelnek azoknak a témáknak, amelyeket felölelnek. Ebben minden kohéziós politikai célkitűzés megtalálható velük kapcsolatban, vannak önök, amelyek ezekkel a témákkal foglalkoznak. Vegyük például a környezetet, a közlekedést, az oktatást. Ennek megfelelően az általunk elemzett eszközök azt tükrözik, hogy több tematikai célkitűzéshez is hozzá kívánnak járulni a jövőben, és a legtöbb esetben integráltabb megközelítést is képviselnek. Valószínűleg több alap, pénzügyi alapot is fel fognak használni, ugyanis fontosnak találtattak a projektek szempontjából is megfelelő előnyöket is képviselnek. Ezen fejlemények ellenére az operatív programokban nem gyakran említik meg őket, ha meg igen, akkor gyakorta csak a programozási időszak alatt használják fel őket. Még azon területek is, ahol megemlítik őket az operatív programok, az ennek megfelelő regionális vagy nemzeti programok viszont nem tartalmazzák őket. Az egyetlen kivétel, amit tavasszal tapasztaltunk, Luxemburg esetében említhető, a kezelő hatóságok között valószínűleg nem volt eléggé erőteljes a kapcsolat. Ez lehetett az oka. Ami a külső együttműködést illeti, ebben a fejezetben foglaltuk össze, nem csak a szomszédos és az együttműködő országokat vizsgáltuk, hanem a távolabbi területeken találhatókat is. Ott nem találtunk ilyen eszközöket. Ami a szomszédos országokat illeti, sok vita folyt, tárgyalás, de nem valósult meg semmi, mert geopolitikai bizonytalanságok voltak tapasztalhatók például. Svájcból voltak viszont biztató jelek, ennek ellenére ezek sem öltöttek még testet, mindig csak folyamatban vannak. Complexity, practical implementation issues. Um, as regards outermost regions, ami a külső területeket illeti, eddig csak egy ilyen megközelítés létezik Szent Mártán szigetén, amikor pedig a külső együttműködés eredményeit vizsgáljuk, az a benyomásunk, hogy az eszközök felhasználásának lehetőségei ebben a kontextusban nem igazán ismertek sem az EU-ban, sem a nem EU-hoz tartozó területeken. Gyakorta ez intézményi járnak tudható be, nem lehet átlépni ezen az akadályon. Tavasszal végeztük az elemzést, akkor még nem ö, zárult le a rendelet módosítása, úgyhogy ennek hatásait még nem tudtuk vizsgálni. Mindazonáltal. A jelenlegi perspektívából kiindulva. A szomszédos országok esetében továbbra is fennállnak a nehézségek, bár ezek túllépnek a rendeleten, mint okon, de vannak más okai is. A rendelet még nem teljes körűen készült el, ezért a nemzeti szabályozások rendkívül fontosak. A módosítás ellenére ez nem változtatott azon a tényen, hogy nem csak ismeretek hiányáról beszélhetünk a hatóságok részéről, hanem egyes országok vagy régiók ellenállását is tapasztaltuk. Végül a rendelet módosításakor kiderült az is, hogy az eszköz felhasználása általános gazdasági érdekű célból további gyakorlati problémákat vet fel, amit a rendelet nem tud megoldani, és talán itt a luxemburgi elnökség megközelítése új lehetőségeket vet majd fel. Köszönöm szépen! csak át, tehát tekintést tudtam adni a 70-80 oldalas jelentésről. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez a beszámoló. Most lehet kérdéseket feltenni, megjegyzéseket tenni. Kedves kollégák, 25 perc áll rendelkezésünkre, úgyhogy kérem csak 5 percben szóljanak hozzá maximum. Ki szeretné kezdeni? Zeller úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném szeretettel köszönteni a szakértőasszonyt. A régiók bizottságában már találkoztunk, két napig tartott a határon átnyúló együttműködésről szól, és pontosan az Európai Területi Együttműködési Csoportosulásról szól, amiről mi is beszélünk. Az, hogy most ez nálunk a napirend végére került, és hogy nem túl sok kolléga tud itt, tudott megjelenni, ez remélhetőleg nem azt jelenti, hogy ennek az ügynek kisebb jelentőséget adnánk, mint a tagországok, hiszen ez az egyik legnagyobb akadály, amit le kell küzdenünk. Hogyha ugyan nem is szeretik a tagországok kormányait, szerencsére helyi szinten, akik ezzel együtt dolgoznak, azok a szereplők, és ahogy ezt a régió bizottsága is megerősítette, ez nem ismeretlen. És ezen viszont még mindig dolgoznunk kell. Hogyha kicsit visszatekintünk a történelembe, akkor a határon átnyúló együttműködéssel foglalkozó ö, jogi aktus után a régiók bizottságától ö, származott egy hasonló jogi eszköz. És így jogi lehetőséget ö, teremt arra, hogy lebontsuk a virtuális határokat, miután a fizikai határokat lebontottuk már e, Európában is. Reméljük, hogy ugye az lett a normális, hogy nincsen határellenőrzés, nincsenek határok, de közös feladataink vannak ezen a téren, hiszen itt arról beszélünk, egy, az Európai Unióról beszélünk, jogharmonizációról, de amikor 28 országnak a nemzeti szabályozása is létezik és éli, akkor ez azt jelenti, hogy ha átlépjük az országhatárokat, nagyon különböző jogi környezetbe kerülhetünk, és ez nagyon sok esetben megnehezíti, vagy akár meg is lehetetlené teszi az együttműködést. És akkor így jött az ötlet az, hogy egy olyan jogi eszközt teremtsünk, amelynek a segítségével az együttműködést meg lehet szervezni, lehetővé tenni, és az akkor Dorota Hübner asszony, az akkori biztos asszony vette szárnyai alá ezt az elképzelést, és a, bizottság, a parlamenti szakbizottság elé tárta ezt aztán a módosított rendeletet a területi együttműködési csoportosulásról döntöttünk az Európai Parlamentben még az előző ciklusban. Ami pedig a kiterjesztett hatályt illeti. Ugye itt fennáll az a lehetőség, hogy együttműködjünk a közigazgatások, a közszféra is együttműködjön, valamint magáncégeket is be tudjunk vonni a feladatok végrehajtásába. És hogy ez a jogi eszköz ne csak egy üres jogi eszköz legyen, hanem a határon átnyúló együttműködés területén, ugye ahogy azt Cilmer asszony fogalmazott a szomszédos államok esetén, valódi végrehajtása valódi fejlődést tudjunk elő, elérni. Részt vettem a trialógusban, láttam azt, hogy milyen nagy volt a, az ellenállás a tagországok részéről, és féltékenyen ügyeltek arra, hogy a határégióknak ne adjunk már túl sok önállóságot és mozgásteret. Ez a hozzáállás már azt hinni az ember, hogy a múlté, de bizony nagyon sokak fejében még úgy látszik, ez mindig erősen tartja magát, és igenis él. A másik dolog az, hogy helyi szinten azok a szereplők, akikkel a határon átnyúló együttműködés területén, például az interreg programokban együttműködő szereplők, még mindig nem egészen világos, hogy ez egy jogi eszköz, amit lehet, nem kötelező, de lehet használni, azért, hogy az intézmény, hogy az együttműködést intézményesen is biztosítjuk. És ebben az esetben, ebben az esetben különböző támogatási programokban lehet részt venni, az ember erre kaphat saját személyzeti keretet, embereket lehet erre fölvenni, és pontosan, amikor határon átnyúló együttműködésről beszélünk, a munkát megkönnyíti. Van, ahol már ez működik, de nagyon sok helyen azt gondolom, hogy mind, mind információ, mind kommunikációra van szükség. Magam részéről azt gondolom, hogy ez a jelentés, ez a tanulmány, amit itt előttünk látunk, pontosan azokra a gyenge pontokra mutat, rá, amelyeket már az előző trialógus során el akartunk takarítani az útból, viszont megbukott a tagállamok ellenálláson. Viszont ezekkel a tapasztalatok, amiket tettünk, visszaköszönnek a tanulmányban, ezeket fel kell használni, hogy az ezt követő beszélgetésben és a módosított rendeletről folytatott tárgyalások során ezt felhasználhassuk, ezeket a tapasztalatokat, és egy ö, félidős ö, elszámolásnál, félidős áttekintésnél ö, megfelelő tanulságokra jussunk, és erről lépünk. Pontosan egy olyan időben, amikor az aktuális es- események, a, ugye amikor megint ö, határellenőrzéseket vannak, ö, illetve megint megerősítjük, amikor kerítéseket húzunk fel, és a és ennek tükrében, hogy, néha, hogy mi, mivel kell néhány tagállamnak megkülöztenie, az emberre felmerül az, hogy szabad-e a határon átnyúló és területi együttműködést pedzegetni, hiszen ha felismernék, hogy ez a problémákat közösen fellépve meg tudnák oldani, és ez egy jó eszköz arra, akkor már előbbre lennék nek. Azt gondolom, hogy az együttműködési megállapodások az operatív programokban programok e, alig említődnek. A bizottság azt mondja, hogy ez egy alkalmazható jog, jogi eszköz, bármelyik pillanatban lehet, hiszen rendelkezésre áll ez a rendelet, európai szinten tettük, osztuk létre ezt a jogi eszközt, de azt gondolom, hogy a partnerségi megállapodásokban megemlítjük, és ez beszivárgott az operatív programokba is, és ez egy minőségileg más szintet jelent, hogy megvan az a lehetőség, hogy ezt az eszközt alkalmazzuk. Éppen ezért nagyon hálás vagyok ezért a tanulmányért, azért a munkáért, ami emögött van, hogy ezeket a, ezt a jogi eszközt élettel tudjuk megtölteni, és azt gondolom, hogy itt a szakbizottságban ezen az úton kell tovább haladnunk, és így ki tudjuk majd használni a határon átnyúló együttműködésben rejlő lehetőségeket, és az akadályokat, legyenek azok bürokratikusokat, vagy bürokratikus akadályok, vagy más jellegűek, ezeket leküzdjük, e, és előre lépjünk közösen együttműködve. Elnök, köszönöm szépen, Olbricht úr. Tessék parancsolni. Nos, lehet, hogy hasznos lehet az elemzés szempontjából. Tekintsünk vissza, én voltam ezzel kapcsolatban az első előadó engem követett Joachim Celler, és néhány dolgot szeretnék elmondani először is. Ez, ez az Európai Bizottság ötlete volt. Semmi köze nem volt a helyi hatóságokhoz, az önkormányzatokhoz. Akkoriban a bizottság egy nagyon európai eszközt szerettek volna, az EGCC-nek hívták, a határon átnyúló eszköznek hívták annak idején. Jean Charles elmesz, el, magyarázta nekem, ez egy nagyon egyszerű, nagyon európai lesz, és ma mindenki milyen boldog lesz vele. Nekem akkor is voltak fenntartásaim, és azt mondták, hogy az új tagországok nem értik ezt az Európát, ezt, az egész Európa gondolatot, és ez majd segíteni fog. Én már az elején megmondtam, hogy itt nem a, a technikai elegű kérdésekről van szó, hanem ez egy alkotmányos, méghozzá jogi következményekkel fog élni, hogy legalább két tagállam két eltérő jogi szabályozással, pénzügyi és munkaerőpiaci szabályozással, tehát az összes komplex kérdéssel, és akkor teljesen megváltoztattuk az egészet, és, és egyszer, hogy egyszerűbb legyen a dolog, megmagyaráztuk a bizottságnak, hogy ezt a EGTC-re változtassa meg, hogy teritoriális, vagyis területi együttműködése, és ne cross-border, ne határon átnyúló, hiszen így más lehetőségek nyílnak meg. A helyi hatóságok pedig ezt nem támogatták. Már a kezdettől fogva nem támogattak. Miért? Hát már attól féltek, hogy ez az új eszköz elvenne tőlük nagyon is jól, nagyon jól működő, határon átnyúló együttműködéseket. Itt az Interreg, Eurorégió, stb. programokra gondolok. Tehát ők attól tartottak, hogy ez az új eszköz majd egy minisztérium fogla kezelni. Elmagyaráztuk, hogy nem, használhatják az új eszközt a már meglévő együttműködésekre, és hát nem voltak benne túlságosan biztosak, hogy ez működni fog, de azt javasoltuk, hogy várjuk meg az új eszköznek a monitoringját, és ez, ebbe bele is mentek, és el is végeztük ezt a nyomonkövetési munkát, és azok a nehézségek, amiket ma látunk, és ez az első lépésnek volt a következménye, és csak ezeket sem oldottuk meg, hiszen ez a jogalkotás komplexitása, a megállapodások komplexitása, illetve az administratív kapacitások kérdése. Mi volt a legnehezebb de a legnagyobb gond akkoriban az, hogy az, e- az Európai Unió tanácsa, tehát a tanács egy feltétele borintott rá erre az eszközre, nevezetesen, hogy se hogy a külügyminisztérium hozzájárulása nélkül nem fogadjuk el. Az első elképzelés az volt, hogy a helyi hatóságok létrehoznak IGTC-t, és aztán majd me- megjelentetik az Európai Hivatalos Labban, hogy, és táj, tájékoztatják a tanácsok, hogy ott ők létrehoztak valamire. És a, ugye az volt, hogy például a Magyarország és Szlovákia közötti probléma, vagy más országok közötti konfliktus politikai bombaként működne, tehát, hogy a helyi hatóságok a kormány tudta nélkül tudnának valamit tenni. Erre már az elejétől fogva azt mondtuk, hogy kizár dolog. Tehát csak úgy, hogyha a kormány beleegyezésével tudnak ezeket az együttműködéseket kialakítani. Ugye ahhoz kell egy eljárás a minisztériumon belül, amivel ezt a jóvágyást meg... Tehát itt most egy ilyen párhuzamos szituáció jött létre, tehát ugye a már meglévő határon átnyúló együttműködésekről beszélünk, és egész jól működött. És aféle jogi kísérletként, végülis ez egy kísérlet volt, mondjuk egy híd építésére, tehát így konkrét, szó szerint híd, hídra gondolok, vagy egy, egy kórház építésére. Teljesen különböző eltérő elképzelések voltak Belgiumban és Franciaországban, hogy milyen legyen az együttműködés, milyen legyen ennek a kerete. Tehát nem kell ezen meglepődni. És minden Európában, ami nem nemzeti, az mind nagyon bonyolult. Tehát a második részben Joachim volt a az előadó, és próbáltuk egyszerűsíteni, hogy működjön végül is, de az a kezdetektől fennálló kételyek még ma is megvannak. Hát elnézést kérek, hogy felidéztem ezeket, de a közigazgatási memória nagyon fontos. Nem szabad elfelünk, hogy mi, a, mi volt a szándék, az eredeti gondolat, amivel gondolva ezt létrehozták. A tanács első ülése esetén két, a tagországok kétharmada abszolút elítélte, és nem, volt, nem akart elfogadni. És mondtuk is, hogy ez így működik Európa. Milyen egyszerű, milyen, milyen könnyen elfogják majd. De az abszolút többség abszolút ellene volt. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Zeller. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy Zeller úr szeretne egy megjegyzést tenni ezen a ponton. Igen, Jan nagyon jól leírta a dolgot, és még egyszer kifejtette, és a kérdés az, hogy ezt mi most így el akarjuk fogadni? Szóval teljesen világos, hogy a, a határon átnyúló együttműködést szerette volna látni a, a bizottság, de az igény egy ilyen eszközre, ez maguktól, a régióktól származik, legalábbis néhányuktól, ahol voltak ezek az együttműködések, és ez nagyon mélyen gyökerezik, de a legnagyobb probléma például a német-lengyel határon van. Az ember már teljesen megőrült tőle. Az egyik ország, vannak olyan ö, tanácsok, ami ez, azt gondolják, hogy ezzel az eszközzel valamit el lehet érni, hogy bizonyos kompetenciákról le kell mondaniuk, amiről szó nincs, pontosan fordítva olyan feladatokat, amit amúgy is meg kellene csinálniuk, valakivel mással együttműködve sokkal hatékonyabban, a, a határ másik oldalán a, pol, a lengyel kollégákkal, legyen az közlekedési projekt, vagy iskolai projekt, vagy valamilyen közigazgatási projekt, hogy ez könnyi, könnyebb lenne, de ellenállnak, mert azt hiszik, hogy valamit ki kell engedni a kezükből. És pontosan, ahogy Jan mondta, korábban is és most, most is, az együttműködési formákat jelezni kell a fővárosokban a kormányoknál, és pontosan Németország és Lengyelország között eltérő szintek vannak. Lengyelországban a központi nemzeti kormányzat kezében van ez a dolog, nálunk pedig a tartományi kormányzaton kezében vannak. Tehát már eleve más szintről beszélünk. A lengyel külügyminisztérium azt mondja, hogy mi a német külügyminisztériummal szeretnénk beszélni, és így tovább. És pontosan azok szenvednek ettől, akiknek a kedvéért kitaláltuk, és akiknek a kedvéért meg akarnánk valósítani ezeket a határon átnyúló programokat. Vannak olyan városok, akiket a város határ, ahol a város van megosztva. A határ keresztül megy a városom. Ugye van egy egyetemük például egy városban, és az egyetem van itt is, ott is, és a diákok a, a folyó két partja között a, ingáznak, mondjuk egy adott busz vagy villamos vonal, vonallal. Tehát ahhoz kell egy engedély Potsdamból, ott lengyel oldalon viszont a lengyel kormánytól kell. És öt évbe telt, mire kapott ö, engedélyt a város egy olyan, egy olyan ö, vonal létrehozására, ami azóta is a lehető legnépszerűbb. Tehát, tehát azt gondolom, hogy ezt nem szabad elfelejteni, hogy mi, milyen kételjek vannak, és milyen ellenállás van, és hogy ezeket hogyan tudjuk leküzdeni. Na most, hogy fontos azt látni, hogy ez az eszköz nem jelent semmiféle eh, konkurenciát az korábbi együttműködési formáknak. Pont fordítva, ez egy jogi eszköz, ez nem támogatási eszköz, de pontosan ezzel a jogi eszközzel tudja az ember az, az uniós joggal, pontosan ott, ahol a nemzeti jog erre nem tesz, ne, ahol nem teszi lehetővé, vagy nem könnyíti meg, ezt a munkát, ezt az együttműködési munkát megkönnyíteni. Elnök, köszönöm szépen. Falnésztároly úr, hogyha megnézzük ezt a jelentést, megnézzük a magyarázatot, akkor az a kérdés, hogy hogyan tudunk tovább lépni, hogyan tudjuk ezt fejleszteni, hiszen még mindig gyermekcipőben jár a projektünk. Sokkal nagyobb együttműködésre van szükség a régiók között, már az Európai Unió elejétől kezdve is voltak jó példák a regionális együttműködésre. Aztán, amikor, az, amikor új tagállamok csatlakoztak, akkor nem csak, hogy a régi tagállamok határmenti tapasztalataira volt szükség, hanem jogi eszközökre is. Azt gondoltuk, hogy sokkal gyorsabban léphetünk előre, hogyha nem új eszközöket alkalmazunk. Megfelelő administratív keretet kívántunk létrehozni, amely lehetővé teszi a regionális együttműködést. Lehet, hogy akkor túlbecsültük azt, hogy ez mennyire lesz könnyű. Akkor az európai határégiók gyülekezetében dolgoztam, és egy konkrét vázlatot, egy anyagot készítettem, nagyon sokan vettünk részt ebben. A feladatunk az, hogy jó példákat gyűjtsünk össze, nagyon fontos az is, hogy a határ két oldalon levő városok polgármesterei találkozanak, együttműködjenek, és a jó tapasztalatot kicseréljék. Vannak jó példák, van mire építeni. És ez az együttműködés nagy mértékben kiegészítheti. de nem minden tagállam vélekedik erről pozitívan, például a Hollandiában nehéz ez. Volt együttműködésre példa a Hollandia és Német térségek között, vagy a németországi lenderek között. Valónia is, Valónia régiójában is. nem feltétlenül kell ezzel a névvel ellátni. Lényeg az, hogy működjön. A tagállamoknak is akarniuk kell azonban, tehát ahhoz, hogy működjön, rájuk is szükség van. Megvannak az eszközeink, vannak pozitív aspektusok, de nem így nevezzük. okay. En het is, het is een aanvullend instrument. Persze, szükség van további értékelésre, kiegészítésre, ez rendben is van. De miről beszélünk a határon túli vagy a határmenti együttműködésről? Igazából erről van szó, lehet, hogy a név nem megfelelő, nézzük meg a területi együttműködést, a területi kohéziót. Ez az, ami a vita, amiről a vita szól. A határon átnyúló aspektus ez a fontos. Határmenti területeken vannak problémák, ezeket meg kell próbálni megoldani. Például említették a, a diákok cseréjét, ez is nagyon fontos. Valóban vannak tapasztalataink, nagyon fontos, hogy megfelelő eszköz álljon rendelkezésünkre. Elnök, köszönöm szépen, és most pedig Katány úrnak adom meg a szót, aki az IGTC platform koordinátora a Régiók Bizottsága részéről, esetleg mm, a mai szeminárium kapcsán némi információt szolgáltathat. Szia, Presidente, Mihailova. Nagyon köszönöm, Mihailova asszony. Megragadom az alkalmat, hogy olaszul beszélhessek, azért is, mert rendkívül provokatív volt, amit Albrecht úr mondott, és nagyon sok szakmai dologról kell beszélni. Aztán hangulni szeretném azt is, hogy vannak bizonyos politikai aspektusok is, amelyek megnehezítik azt, hogy teljes sikeres legyen az EGTC projekt. Ez az egyetlen jogi eszköz pedig a helyi hatóságok kezében, az önkormányzatok nevében, amely európai jellegű, ami a határokon átnyúló együttműködést elősegítheti. Ellentétes az elképzelés Európában. Az egyik a földről lefele irányuló, a top-down, ami nagyon jól magyarázza egyrészt a bizottsági kezdeményezést, hiszen eredetileg ez, ahogy Albrecht úr is emlékeztetett erre, alulról indult. És aztán van egy másik vízió, az alulról felfele építkező, hogy Európa tényleg a területi kezdeményezéseken alapul, a regionális közösségekén, az ilyen jellegű eszközök segítségével. Még a szakmai eszmecseréken belül is volt egy szeminárium is, amit említettek, az IGTC, az területi együttműködés témájában, Európában, és aztán lesz egy konferencia is a határokon átnyúló együttműködésről. Ez a szeminárium is nagyon sok nehézségre mutat rá. Azonban úgy gondolom, hogy ezen nehézségeken belül nagyon nagy politikai témák rejlenek, amelyekről nem szabad elfeledkezni. A régiók bizottsága nagyon sokat fektet be ebbe a témába. Ez egy stratégiai jellegű eszköz, mert a régiók, a városok kapacitásán javít, hogy rét vegyenek egy fejlesztési programban, folyamatban, amely határokon átnyúló, és amely adminisztratív, saját adminisztratív formát is ölt. Ezért aztán a régiók bizottsága egy platformot hozott létre ebben a témában, amely monitorozza a nemzeti jogszabályok végrehajtását, megpróbálja láthatóbbá tenni ezt az eszközt, és főleg rámutatni azon problémákra, vagy olyan területekre, ahol megrekedt a dolog. Nagyon fontos tehát az új eszközökről tudnunk a régiókban, az Európai Unió hivatalos lapja ezt nyilvánosságra is hozza. Tehát azt mondtuk, 56 ilyen eszköz létezik ma Európában, 20 tagállamban. Az 56 ilyen eszköz. Azért jelentős szám ez 10 év alatt, azért nem olyan hatalmas. Úgyhogy el kell gondolkodnunk rajta a pozitívumokon is, és a negatívumokon is. De ezen túl például a luxemburgi elnökség szeptemberben beindított egy folyamatot, amelynek keretén belül ezeket a legális eszközöket fel kell, felül kell vizsgálni, amelyek támogatják a határokon átnyúló együttműködést, és október 18-án született is egy jelentés, amely mélyebben belemegy abba, hogy szükség van arra, hogy javítsuk a szabályozást. Ez a véleményünk. Azt szeretném hangsúlyozni a következőkben, hogy mik is a problémák, mik a nehézségek, amelyekre rámutatott a régiók bizottsága operatív szempontból. Először is. Vannak tagállamok, amelyek nem ö, osztják ö, az új szabályzóban bevezetett módosításokat, pedig nagyon pozitív munkáról van szó a régiók részéről, és itt szeretnék köszönetet mondani Celler úrnak, aki az előadója volt ennek, és Danuta Hübner asszonynak, aki az elnökünk, Mihálylova elnökasszonyal is már elkezdtük az együttműködést, mégpedig igen pozitív módon. Tehát vannak olyan országok, amelyek nem egyeznek, nem alkalmazzák egészen egyszerűen nemzeti szinten ezeket a módosításokat. A nemzeti hatóságok fele sem dolgozta ki az új rendeletet nemzeti szinten, és ezt már tavaly júniusig be kellett volna, hogy fejezze. Aztán van egy másik probléma, a már létező eszközök vonatkozásában az operatív programok előkészítése során. Tehát, nem túl rózsás a helyzet. Az eszközök vonatkozásában Nehéz megérteni, hogy miért nem változ, választják őket. Ott van például a határokon átnyúló együttműködés. Ez az a terület, amire egyáltalán kitalálták ezt az eszközöt, de, eszközt, de vannak olyanok, amelyek egyáltalán részt sem vehetnek ebben. Aztán a rendelet rámutatott olyan eszközökre, vagy eszközre, amely a határokon átnyúló együttműködés prioritásáként emeli ki. De mégis itt, itt is vannak problémák. Vannak olyan programok, a Life és a Cosme, amelyek nemzeti hatáskörbe tartoznak. Ezért aztán az eszköz, ezek az eszközök, az IGTC-k egyáltalán nem vehetnek részt benne. Aztán ott van az Urbák amelynek értelmében az IGTC projektek nem finanszírozhatók. Együttműködhetnek ezzel a projekttel, de finanszírozási szempontból nem ö, kerülhetnek szóba. Hát ez nagyon nehéz, úgyhogy így az eszköz csak részeges sikert alathat. Aztán jogi személyiséggel rendelkeznek, olyannal, amely különböző államokban működik, és ezeknek az államoknak saját normatív rendszerükhöz képest derogációt kellene, hogy biztosítsanak számukra. Ezt a lehetőséget azonban még soha nem használták ki, hogy ezt tényleg, mint jogi személyiséget felhasználják az egyes tagállamok. Aztán a harmadik országok kapcsán soha nem fejlesztették az IGTC-ket, vannak megállapodások, például Moldávia, Ukrajna vonatkozásában, hogy állandó struktúrákat hozzanak létre a határokon átnyúló együttműködés céljából, de IGTC formát sosem öltöttek. Végül. Ez nem azt jelenti persze, hogy az olasz kifejezést használjam, ami magyarul ugyanazt jelenti, hogy a gyereket kiöntsük a fürdővízzel. Azért nő a számuk, és egyre jobb is az eredmény nemzetközi szempen. Szinten. Megvan a saját költségvetésük, függetlenek, úgyhogy olyan feltételeket teremtenünk, hogy jobban megismerjék őket, mert nem minden önkormányzat van tudatában annak, hogy ezt az eszközt hogyan használhassa. Hatja. Tehát nagy a potenciális lehetőségük a többszintű kormányzás terén. Ha azt akarjuk, hogy ez irányba mozduljon el Európa, az IGTC alapvetően fontos eszközök, ugyanis európai jogi személyiséggel élveznek. Ez már makrogazdasági, európai makrogazdasági stratégia már Európa ugyanis nem csak nemzetállamokból áll, hanem olyan szabad aggregációkból, amelyek összetartanak, és tényleg bottom-up megközelítést képviselnek. Köszönöm szépen. Thank you, thank you very much. Uh, we have... Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság is itt van. Alexander Ferstel. Így van? Igen, nos, akkor megadom a szót, tessék. Köszönöm szépen, köszönöm mind a jelentést, mind az érdekes vidát. Az IGTC természetesen továbbra is egy nagyon fontos eszköz számunkra, fontos az európai területi együttműködés szempontjából a határon átnyúló programoknál, és valóban segít, és eddig is segített a programok megvalósításában. Természetesen ezen tematikusan is ezt tematikusan is meghaladta a különböző mobilitási, hat, mobilitási hálózatokba csatlakozott. Ami a rendelet megvalósítását illeti, nos, korai szakaszban vagyunk még, nem lehet levonni a tanulságokat. A bizottság augusztusban, 2018. augusztusában készít majd jelentést, amit az 56 IGTC-ből látunk, az az, hogy nagyon fontos eszközről van szó, az intézményi együttműködés és koordinációt fogja össze, tehát az adhok jogi megoldásokból áttérünk egy stabilabb jogi keretbe, és ezt rendkívül fontosnak tartom. Ami pedig a jövőt illeti, továbbra is ösztönözni fogjuk azt, hogy az IGT széket használják az Interreg program keretében, és köszönjük a további kommunikációs erőfeszítéseket a Régiók Bizottságának, illetve az Európai Parlamentnek. Köszönjük, hogy támogatják az IGT szék használatát. Elnök, köszönöm szépen, és most Zelmer úr, válaszra megadom a szót. Az ember asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek azt, hogy elismerték a munkánkat. Talán nagyon röviden egy pár megjegyzéssel élnék. Igazából nagyon sok minden elhangzott már, és nagyon sok mindent leírtak már a múltra vonatkozóan, úgyhogy mi a jövőbe tekintettünk és következtetéseket kívántunk levonni arra vonatkozóan, hogy még mi a teendőnk. Ahogyan Zeller úr is mondta, vannak nehézségek. Sajnos kevés az idő, ezért nem nagyon tudtam a részletekbe bocsátkozni, de vannak azért pozitív példák, és nem mondhatom azt, hogy a nehézségek miatt nem használják ezeket, ezt az eszközt. Valóban nagyon jó eredményeket látunk, és ahogyan a bizottsági kolléga is elmondta, ez meghaladja az interreg alapok a felhasználását, valóban időre van szükség, Sok időre van tehát szükség, hogy felnőjön egy-egy projekt, hogyha azt akarjuk, hogy nagyobb legyen az integráció a határmenti régiókban, illetve nagyobb legyen a határon átnyúló együttműködés, akkor ez időt vesz igénybe oktatásra, tájékoztatásra, kommunikációra, a tudás megosztására van szükség, ez pedig egy hosszú folyamat, csak a tapasztalatokból tanulhatunk, és akkor látjuk, hogy mi lehet a következő lépés, hogyan lehet a jogi kereteket javítani az IGTC számára. Köszönöm szépen. Ja, Köszönöm szépen. Még egy apróságot szeretnék mondani nem a bizottság kollégáinkra nézve kritika, de ha legközelebb a bizottság egy jelentés letesz asztalra, és mivel annyira fontos határon átnyúl együttműködés, ahogyan azt mondják, akkor ezt a kohéziós jelentésbe be is kellene, meg is fel is kellene tük, tüntetni, nem pedig meg sem említeni. És többször utaltunk arra itt a parlamentben, hogy a határon átnyúló együttműködésre és a területi együttműködésre milyen eszközök vannak, és ezek nekünk mennyire fontosak. Arra kérjük a bizottságot, legyen ez fontos nekik is. Igen, mondja az elnökasszony, ezt bele fogjuk venni a jelentésünkbe, valóban nagyon fontos. Ez egy nagyon kemény megjegyzés volt, és nagyon kemény vita a szakbizottságunkban. Köszönöm szépen még egyszer a prezentációt és a tanulmányt. Még egy nagyon lehet, hogy esetleg egy végrehajtási jelentést készíthetünk erről a konkrét témáról. Ez lehet, ez ugye elég konkrét, itt vannak az információk, és lehet egy végrehajtási jelentést írni, tehát ez így passzol. Ez csak most úgy eszembe jutott, elnök. Igen, tényleg, ez nagyon szép kis jelentés lehet majd valamikor a jövőben. De először nézzük a többi jelentést, amelyek a területi együttműködésre vonatkoznak, és majd utána folytathatjuk a sort az IGTC-vel. E az saját jelentések sorát, tehát még egyszer köszönöm. Elképzelhető, hogy ezzel kapcsolatban tovább folytatjuk a munkát együtt, de nagyon érdekes volt az, hogy szakbizottságunk figyelemmel követi, nyomon követhette ennek az eszköznek a fejlődését, és annoknak a lehet, azokat a lehetőségeket, amiket az eszköz felvet, és amikor megpróbáljuk megérteni, hogy a, te, a területi együttműködés és kohézió hogyan alakul, akkor kérdezzük meg a minisztereket a területi kohézióról és együttműködésről, ne csak az operatív programokról, de ez nyilván a saját, ez a mi döntésünk. Köszönöm mindenkinek az észrevételt, hozzászólást. Uraim, azzal megtiszteltetését bennünket, legalábbis aki itt van, hogy a koordinátorok döntését jóvágyjuk. A mai nap során korábban már volt délelőtt egy koordinátori ülés, ahol mindenki megkapta az ott született döntéseket, és hogyha nincsen velük kapcsolatos észrevétel, de van, Mr. Van Nistelrooy. Köszönöm szépen, megkaptam a jegyzőkönyvet, minden rendben van, de a hetes ponton Szeretnék hozzá tenni egy információt, hozzáfűzni az aktuális helyzetről, az egyszerűsítéssel kapcsolatos határozottal. Itt van a szöveg, de tény, hogy amikor azt írja, hogy etc. circulated by the EPP coordinator, and then it only gives three coordinators. És itt csak három koordinátor mondta azt, hogy erre nincs elég idő. Ez az egyik dolog. Olvasta fel a képviselő úr a támogatta az ALDE, az, az ALDE nem, tá, nem tiltakozott, tehát ez csak egy kiegészítő információ a hetes ponthoz, tehát a dolgot támogatásában, és itt egy kis technikai módosítás ezzel a dologgal kapcsolatban, de egyébként elfogadható elnök. Köszönöm szépen. Így már teljesen világos a kép az állásfoglásra vonatkozó indítványjal kapcsolatban. Ezeket a ha lehet, akkor ezt az előbb elhangzottakat írásban is szeretném. Igen, már kapom és köszönöm. Egyéb, bármiféle egyéb kérdés nincs, úgy látom. És akkor most szeretnék emlékeztetni, hogy a következő ülésre november 30-án délután fog sorra kerülni, délután 3-tól fél